a protokoll, a jegyzőkönyvet pedig a legkövetkező ülés plenáris kezdetén fogadjuk el, hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadtuk a jegyzőkönyvet, és továbbítjuk a megfelelő szerveknek. Az Európai Parlament plenáris ülését ezzel berekeztjük, a mai ülés véget ért, és mindenkinek jó hazautat kívánok!